<laughs> Come No, no, no, no. It was in, in the program. So, shall we start? And... Akkor kezdjük meg a munkát. Folytatva a vitát. Ugye hallottuk már a miniszter urat az albán helyzetről, azután következett az állásfoglalási határozati javaslat Albánia integrációjáról, most pedig Csuntis urat kérem, aki a jelentés készítője, Kuntis urat, hogy nagyon röviden mutassa be a javaslatait. Akkor Csuntis úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is elnézést kérni, hogy késtem. Egy másik szakbizottsági ülésre kellett mennem, és elnézést kérek, de azt hittem, hogy csak később következik ez a napi rendi pont. Kérem, elnök úr, tájékoztasson, hogy mennyi idő, mennyi idő a rendelkezésre ezen napi rendi pontra. Say you know that uh, about körülbelül 7 perc, 5 perc, 7 perc, kb. Ez elég nagy lelki ajánlat. Köszönöm szépen még egyszer. Az albániai európai integrációs folyamatról szóló jelentés rendkívül aktuális, illetve az, hogy erről, hogy ezt megbeszéljük, hiszen ugye majd délelőtti ülés során ide látogatott Albánia miniszterelnök helyettese és egyben külügyminisztere. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy az albán kormány képviselőihez kérdéseket intézzünk. Azt hiszem, a szöveg mindenkinek megvan az anyagában, Természetesen bármilyen módosítást, illetve ötletet, észrevételt szívesen fogadok. Általánosságban azt hiszem, egyetérthetünk az itt foglaltakban, de hogyha bármilyen, bárkinek, bármelyik kollégának van észrevétel, akkor azt szívesen fogadom. Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek a szöveg létrehozásában. Először is Evának mondok köszönetet, aki a titkárságnál dolgozik, illetve az Európai Bizottság szakértőivel is egyeztettem, az Albán Nagykövetség munkatársai. De talán a leginformatívabb forrásom a nemrégiben megtartott Albán utam volt, Albán látogatásom. A kormány, a parlament és az összes politikai párt, tehát a parlamentben bent, bejutott párt képviselőivel, vezetőivel beszéltem. és a civil társadalom vezetőiveivel is egyeztettem, szak, szakszervezeti vezetőkkel, olyan szervezetekkel, melyek gyermekkereskedelemmel foglalkoznak, újságírókkal, az albániai roma szervezettel, illetve nőjogi szervezetekkel is. Azt hiszem, hogy mindegyik találkozó rendkívül hasznos volt. Az albán társadalom gondjainak legnagyobb része abból ered, hogy a civil társadalom nem eléggé fejlett. Az Európai Parlament szeretné a nyugati Balkán országainak csatlakozási integrációs folyamatát segíteni. Úgy véljük, hogy segítségünk mindenképpen jót tesz a szobaforgó országoknak, és ösztönzi őket arra, hogy még jobban felgyorsítsák ezt a folyamatot. a demokratizálódásból, demokratizációból adódó problémákat, illetve az életszínvonalnal kapcsolatos problémákat is megvitattuk, az Európai Parlament ebben is természetesen szeretne segíteni, és hogyha ezek a változások megtörténnek, akkor a szomszédos országokkal való kapcsolatok is javul, hiszen vannak olyan jelenségek, amelyek nem elszigetelte jelentkeznek, ott van például a pénzmosás, vagy a korrupció, nem egyedül Albániának kell legyőzni ezen problémákat, hanem sok más országnak. Remélem, hogy a problémák megoldása segíti a régióban található szomszédos országokkal folytatott kapcsolatot. Az Európai Parlamentnek kötelessége véleményem szerint, hogy segítsen Albániának különböző segélycsomagok és know-how átadásával. Az egyik probléma, amiről mindenki tud, vagy mindenki ismeri ezt talán, a 2009. júniusi választások után kialakult padhelyzet. Jelenleg nem látható a megoldás, a kormány és az ellenzék közötti komoly konfliktusról van szó. A választási eredményeket kérdőjelezi meg az ellenzék, a helyzet nem javul, és úgy vélem, hogy magával a rendszerrel van gond, tehát a demokratizálódás még nem teljes. Mindez pedig nyilván hátráltatja a reform folyamatot. Nagyon őszintén szeretnék fogalmazni. Mit tehet az Európai Parlament, a mi szakbizottságunk, mit tehetnek az európai intézmények ez ügyben? Szerintem nem az a szerepünk, hogy példával járjunk elől, hogy rámutassunk a problémákra, ezt nem fogadja el az érintett társadalom. Hogyha nyilatkozatokat teszünk, azt akár a belpolitikai harcban is ki lehet használni. Úgyhogy először is azt kéne megoldani, hogy a padhelyzet feloldódjon, hogy a parlament megfelelően működjön, illetve hogy a politikai pluralizmus megvalósuljon. Jövőre hatósági választások lesznek. A jelenlegi bizonytalan helyzet, padhelyzet nem segít, nem tesz jót a demokratizálódásnak, és mint említettem, jövőre lesznek az önkormányzati választások. Túl sok időm nincs, úgyhogy ha megengedik, akkor három fő témát emelnék ki. Az első a vízum kérdés. A vízummentességet úgy gondolom támogatnunk kell, legalábbis ez olvasható jelentésemben. Az Európai Bizottságnak új javaslatot kell tennie a lehető leghamarabb. Egy vallomással tartozom. Valóban támogatnunk kell a vízummentességét, de van itt két dolog, amit nem szabad elfelejtenünk. Ha bekövetkezik a vízummentesség, akkor milyen helyzet áll elő? Elképzelhető, hogy nagyon sok albán állampolgár árasztja el az EU-t, és hogyha a technikai előfeltételek megvannak, akkor az ellenőrzést és a személyi személyes adatok ellenőrzését ki fogja végrehajtani. A második probléma az albán jogrendszer, intézményrendszer. És nagyon nagy, nagyon nagy előrelépés történt, nagyon komoly jogszabályváltozásokról beszélhetünk. A kérdés az, hogy ezek a törvények, jogszabályok a gyakorlatban is megállják-e a helyüket, illetve hogy milyen segítséget tud nyújtani az Európai Parlament. Szeretnénk tehát, hogyha a lehető leghamarabb ezeket a jogszabályokat a gyakorlatba is átültetnék. Harmadik témám a gazdasági helyzet jelenleg Albániában. Ha gondolják, akkor részleteket is adhatok ezzel kapcsolatban, de úgy érzem, hogy fokozatosan nyomon kell követni az albán fejleményeket. Lehet, hogy kicsit keményen fogalmaztam a jelentésben, de a gazdasági válság ellenére gazdaság, magas gazdasági növekedési rátát produkált Albánia. A kérdés, hogy valós adatokon, valós tényeken alapul-e ez a kimutatás, ez a gazdasági növekedés, vagy a aggodalomra okot adó fejlemények is vannak olasz és görög befektetések állnak ezen növekedés hátterében, illetve a külföldi hazautalások. Aztán nagyon fontos a szerepe az albán gazdaságban az építőiparnak, ez pedig ugye válságot él meg, és nem egyszerű a magánbefektetők helyzete sem. Mindezek tehát aggodalomra okot adó dolgok, ezekről fogalmaztam elég keményen a jelentésben, de nem elhanyagolható tény, hogy 3%-os volt a gazdaság, gazdasági növekedés tavaly. Aztán az energia és környezetvédelem. az energiállátás biztonsága nagyon fontos, hiszen Albániának is egyre inkább a megújuló energiaforrások felé kell fordulni, együtt kell működni a szomszédos országokkal. Hiszen nyilván a szomszédos országokra is hatása lehet ez. Kopa asszony szerint a görög határ közelében elképzelhető, hogy az albánok építenek egy atomerőművet. felmerül a kérdés, hogy a nukleáris energia, az atomenergia egyáltalán alternatív energiaforrás ez. E? Szerintem nem, de ez lehet vita tárgya. Ennyit szerettem volna mondani, és nyilván az elsőgás meg lehet javítani. Ukán úr, a delegáció elnöke kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én dolgozom a jelentésen, és azt hiszem, hogy ez kiinduló pont lehet a további vita számára. Engedjék meg, hogy néhány kérdésre felhívjam a figyelmet. Politikai kérdések és az Európai Unió. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy a programok beindultak az albán helyzet normalizálására. Hangsúlyozni kell, hogy milyen fontos ez a tény, különösen az európai ambíciókat illetően Albániában. Látni kell, hogy a helyzet megoldását demokratikus módon kell megtalálni, és minden félnek el kell fogadni az eredményt. Az Európai Parlamentnek is állást kell foglalnia a kérdésben, és ha szükséges, akkor meg kell tennie mindent, hogy segítsen normalizálni a helyzetet az országban. A raportőr úr, amikor a jelentését készítette, még nem volt ismert, de talán meg lehetne mégis említeni, hogy Albánia a teljes kitöltött kérdőívet átnyújtotta a jövőbeni EU csatlakozást illetően, és ez egy fontos kérdés, és anélkül, hogy megemlítenénk ezt a jelentésben, az nem lenne teljes. Szeretném bátorítani a raportőrt, hogy módosítsa azokat a cikkeket, amelyek a gazdasági helyzettel kapcsolatosak, a 22-től a 25-ig tartó cikkeket, ugyanis jelenlegi állapotokban ezek a cikkek egy kicsit elszakadnak a valóságtól. Albánia szegény ország. De ahhoz képest nagyon jól ellenállt a válságnak, a gazdasági és pénzügyi válságnak, még más országokhoz viszonyítva is a régióban. Úgyhogy pozitív volt a növekedés az elmúlt évben, és azt hiszem, hogy a valóságot objektívabban, hűbben kellene tükröztetni, ennek érdekében módosítani kellene ezeket a cikkeket. Jó lenne megemlíteni továbbá, hogy milyen aktív szerepet játszik Albánia a regionális együttműködésben a Balkánon. Azt hiszem, meg kell említeni azt is, hogy ő megszüntette a vízum kényszert más regionális országokkal szemben, Szerbiával például, és ezt is kommentálni kellene. Sok olyan kérdés van persze, ahol Albániának még nagyon keményen kell dolgozni annak érdekében, hogy előbbre vigye a az integráció ügyét, mármint saját integrálódásának ügyét, azt hiszem, hogy a jelentésnek pozitív jeleket, jelzéseket, bátorítást is kellene adni Albániának, anélkül, hogy elkendőzné mindazt, amit objektívan kritizálni lehet és kell, de megemlítve a sok pozitív fejlődést. Egyetértek a jelentés készítőjével, amikor azt mondja, hogy a vízumliberalizáció terén látunk komoly előrelépést, és itt is bátorítanunk kell a bizottságot, hogy álljon elő a szükséges javaslatokkal mi hamarabb annak érdekében, hogy gyorsan tudjunk cselekedni az Európai Parlamentben is. Tehát Ezekkel a módosítókkal, és biztos vagyok benne, hogy még néhány egyéb is elhangzik majd, biztos vagyok, hogy születhet egy objektív jelentés Albániáról. Köszönöm, elnök, köszönöm. Doris Pakkasszonyi a szó. Köszönöm szépen a raportőrnek a munkáját, de meg kell, hogy mondjam, hogy a jelentés ellentétben az utolsó Albániával kapcsolatos jelentéssel viszonylag negatívnak tűnik, bár időközben sok mindent sikerült elérni, amin veszekedtünk már egy évtizede. Tehát ezt nem lehet ilyen nonsalanszal elfelejteni, anélkül, hogy megemlítenék. Decemberben a bizottság bővítési jelentésével kapcsolatban sokkal pozitívabb jelzést adtunk, és egy picit sajnálom, hogy hát ez úgy, hogy is mondjam, nagyon visszafogottan kerül említésre. Elmondta, hogy hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a politikai rendszer Albániában javuljon. De hát nem járulunk ehhez hozzá akkor, hogyha mindent elhallgatunk. Én úgy gondolom, hogy a saját feladatunk, a mi feladatunk az, hogy a mostani ellenzéket, ahogy a múltkor a másik ellenzéknek is megmondtuk, hogy az utcai tiltakozások és a parlamenten kívüli munka nem igazán erősíti a demokráciát, nem így kormányozzák a demokratikus országokat, és akkor a dolgokat nevüknél kell nevezni. Én elvárom, hogy az ellenzék a parlamentben legyen, azért választották meg, és ennek itt kellene állnia a szövegben, és nem lehet, hogy most mindenkinek lépni kell, nem. Azt tudom mondani, hogy ahhoz, hogy történjenek dolgok, ahhoz be kell menni a parlamentbe. Amit meg nem lehet megoldani a parlamentben, azt a bíróságon kell megoldani, vagy a választási bizottságban. Csak akkor az elé kell terjeszteni. Kedves kollega, a négyes pont. Az egy picit túl messzire megy nekem. Az odajelentés egyértelmű, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy beszélünk itt a mindenféle regisztrációról, meg az ördög tudja miről. Az jelentésben részletesen benne van ez, az, arra kell hivatkozni, és ezt meg kell hagyni az egészet, és nem pedig egyes részleteket kiragadni, mert mi tényleg tudunk erről beszélni, mert láttuk a választásokat. Egyébként a gazdasági kérdéseknél is óvatosabbaknak kellene lennünk. Mit jelent a 23-as cikkben, hogy úgy védjük, hogy Albánia alkalmas gazdaságpolitikai intézkedéseket kell, hogy hozon, amely biztosítja a fenntartható fejlődést. Mi ez? Ez nem milyen intézkedés ez? Szóval ez nekem nem érdemi eléggé. A 24-es pontban aztán hirtelen az oktatásról esik szó, mintha ott is minden rossz lenne. Akkor elhallgatjuk azt, ami történt az elmúlt években, hogy komoly előrelépésre került sor, és ez tényleg nagyon jó. Úgyhogy azt kérem, hogy egy kicsit gondosabban kellene az egyes politika területeket kezelni. És még valaminek szerepelnie kellene. Azt várjuk, de most ezt nem is mondom, hanem majd módosítóban terjesztem elő. De azt azért hadd kérjem, hogy a cikkeket nem mindig a negatívumokkal kezdje, hanem a pozitívummal, aztán fűzze hozzá, hogy és ezt kell még ö, javítani. Ez sokkal jobban segít abban, hogy elfogadják a jelentést. Gyors voltam? Igen. Köszönöm szépen. Rócsek kollega, köszönöm szépen. Elnök úr, én is jó gyors leszek. <laughs> Hadd köszönjek, mondja köszönetet ezért a jelentését Kontis úrnak. Mm, vizsgálom, olvasom, alaposan jó jelentés kerekedhet ki ebből, de ahogy az előttem szóló mondta, azért még van némi korrekcióra szükség. Egyetértek Doris Pakkal abban, hogy annak érdekében, hogy bátorítsuk a reformokat, nem csak a, a hivatalos szerveket, hanem a polgárokat is. Ennek érdekében talán egy kicsit olyan megközelítést kellene alkalmazni, hogy a pozitívumokat indítunk, meg addig, amit elé, azzal, amit eddig sikerült elérni, hogy az elmúlt két-három-négy évben nagyon sok ö, előrelépés történt, és aztán utána jöjjenek a kiegészítő kommentárok, megjegyzések, javaslatok. Ugyanis ha a politikai helyzetet tekintjük hármas cikk. Hát persze, válság van, politikai válság, de hát nem lehet intézményi válságról beszélni, mert a parlament annak ellenére, hogy az ellenzék bolykotája, bolykotája működik. És ugye 150 vagy 152 volt a, a változások száma a mandátumokban. És ami pedig a politikai helyzetet illeti, persze, és ezt mondtam már ma délelőtt is a vita során, hogy ragaszkodnunk kell az elvekhez. A parlamentár és demokráciában a rendszernek a lényege, a szívelelke a parlament most vagy szeretjük a választások eredményét, vagy nem, minden politikai pártnak el kell fogadni az eredményt. Akkor, hogyha van egyet nem értes, vagy egy olyan érzés, hogy nem minden volt rendben, igazságtalanság történt, akkor a pártokon múlik, hogy beszéljék ezt meg, állapítsák meg, állítsanak fel bizottságokat, csak éppen a parlamenti keretek között tegyék ezt. A raportőr említi, hogy milyen a jogi keret, mi az, ami fontos. Hát itt nem csak arról van szó, hogy az intézményeket kell biztosítani, hanem fontos a törvények végrehajtása. Azt is ki kell emelni, ez egy nagyon jó megközelítés. Nem akarok most végigmenni minden paragrafuson, mert ez nagyon sok időt venne igénybe, de már azt említettem délelőtt is, és kérdeztem is azzal kapcsolatban, hogy milyen is a gazdasági fejlődés, hogyan alakul a gazdasági növekedés a 22-es 23-as, 24-es paragrafust sokkal konkrétabban kell megfogalmazni, mert, mint mondtam, Albánia, Lengyelországgal együtt a két ország volt, ahol egyáltalán volt gazdasági növekedés, még akkor is, hogyha alacsony szintről indult, de az országnak fenntartható, fenntartható gazdasági növekedésre van szüksége, és ezt meg kell konkrétan fogalmazni ebben a cikkben, illetve a módosítóban. A regionális együttműködésről esett szó, nagyon fontosnak tartom, és el kell ismerni azt a pozitív szerepet, amelyet Albánia játszik ebben az ugyancsak ingatag régióban. Az albán térség, Albánia egy nagyon felelős viselkedést tanúsít, és ezt el kell ismerni. És bátorítani kell az országot arra, hogy a jövőben is vállalja ezt a szerepet. Erősíteni kell a regionális együttműködést, beleértve a gazdaságit. Ha megnézzük az új szeftát, és ha megnézzük a gazdasági statisztikákat, akkor nagyon, nagyon alacsony a kereskedelem aránya a régió országai között. És itt Albánia jó példával járhat elől, illetve jó, maga, komoly szerepet játszhat. A nukleáris energia kérdése és említésre került még. Nagyon korai lenne, ugye Albánia döntött, beszélnek nukleáris energiáról, és nem lehet megtétani, hogy valamit kifejleszten. Hát ha mi se tudjuk ezt megoldani a tagállamok között, akkor nincs jogunk azt kérni egy olyan országtól, amely még csak nem is tag az Európai Unióban ezen a fokon. Nem lehet megtiltani, hogy ilyen vagy olyan ö, politikát ö, ö, folytasson ezen a területen. de hát majd a módosító javaslatainkból ez jobban kiderül. Köszönöm. Köszönöm. Május 5-e 12 óra dél, ez a módosítók benyújtásának határideje. Ez argentini asszony, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap a Libe bizottságban, ahol én árnyékjelentés felelős vagyok a víza liberalizációval kapcsolatban Albánia, Bosznia esetében. Mi vitát folytatunk Albániáról. Ma délelőtt a külügyi bizottságban, múlt héten vagy két hete a belügyminiszterek vitatták meg a kérdést, és jöttek el ide az Európai Parlamentben. Na most meghallgatjuk mindazt, ami elhangzott az az érzésem, hogy a mi raportőrünk, aki nagyon jó jelentést készített, és biztos, hogy ez még csak jobb lesz, de ez egy picit gyors, elhamar elhamarkodott talán. Tehát mondta, hogy ö, ö, attól fél, hogy túlságosan keményen fogalmaz. Nem, hát az albán miniszterek egyértelmű mez üzenetet akarnak. Tudni akarják, hogy hol kell dolgozniuk, mindenek előtt a vízaliberalizációval kapcsolatosan. És hogyha jól értem, a bizottság és felgyorsítja a munkát, hogy ez megvalósuljon, Persze ez a tanács és a mi véleményünktől is függ, tehát a vízumliberalizáció most, aztán tagság. Ha tagságot akarnak, akkor meg kell érteni a, az üzenetet. Európának ezt figyelemmel kell kísérnie. Amennyire én látom, azt hiszem, hogy nagyon készek arra, hogy teljesítsenek, dolgozzanak, úgyhogy ne legyünk, ne spóroljunk a szavakkal, nevezzük a dolgokat nevükön. A politikai helyzettel kapcsolatban a legnagyobb ellenzéki párt ugye nem hajlandó részt venni a parlamenti munkában. Ez egy komoly probléma az ország számára, és a a demokrácia fenntarthatósága szempontjából és a demokrácia védelme miatt. És hát biztos vagyok abban, hogy a látogatás a parlamentben ezen vált, mármint ebben a parlamentben változtathat ezen a helyzeten. Eh, amikor dolgoznak a vízum könnyítésről, ez már segít nekünk itt eh, Európában, hogy javuljon a helyzet az embercsempészet eh, terén, a szervezett bűnözéssel kapcsolatban. Itt nagyon világosá kell tennünk, hogy itt azért még nem sikerült elérniük azt, amire szükség van, úgyhogy itt nagyobb erőfeszítésekre lesz szükség. Eh, aztán, ami a környezetvédelmi kérdéseket és az atomenergiát illeti, persze nem mondhatjuk azt egy esetleges tagjelöltnek, vagy nem tagjelöltnek, hogy mit csináljon, meg mit ne csináljon, meg mit építsen, meg mit ne, de egyetértek a jelentés készítőjével, hogy a nukleáris energia az nem fenntartható, nem megújuló energia, veszélyes lehet, és hát azt mondom, hogy a fenntartható energiagazdálkodást kellene elősegíteni. Lesz módosító javaslatunk, ezzel a ponttal kapcsolatban elő fogjuk terjeszteni. Annyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen, Madlena úr, és aztán Szadovájkos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentés készítőjének a munkáját a jelentés tervezetet, és ahogyan hallottuk, bizonyos esetekben eléggé rózsás képet, rózsaszín képet festett. Ugye a, a korrupció elleni harc az nagyon soká tart, nehéz itt kulturális változást elérni, ez nagyon mélyen gyökeredzik. És akkor az, ha rózsaszín színben vizsgáljuk az egészet, hogy csodálatos, sok mindent elértek már, ez így nem megy. A tapasztalatok alapján, más országbeli tapasztalatok alapján, ahol szintén nagy volt a korrupció, eh, azt hiszem, hogy Albánia itt élen áll, Bulgária, eh, Románia már egy kicsit jobbak, mint Albánia, 61 eh, a 61. helyen áll Albánia, de hát majdnem Kolumbia is jobban áll, mint Albánia a listán, talán az 50 hatodik helyen van. Albánia pedig 95-ös korrupciós indexet mutat 2008-ban. Hát ez így nem megy. És most elkezdeni dicsérgetni őket, nem ez a megoldás. Ez egy sürgető kérdés a korrupció elleni harc, a korrupció a kultúra része, és jelenleg még alábecsülik ennek a jelentőségét. És itt én másképp fogalmaznék, és ez egy csatlakozási előttnél fontos, mert aztán Európa újra ö, megkapja magáét, mint Bulgária, Románia esetén, vagy esetleg Horvátország kapcsán, amely szintén szeretne csatlakozni. Úgyhogy pontosan meg kell nézni ezeket a dolgokat. És hogyha a korrupciót rózsaszín szemüvegen keresztül vizsgáljuk, az nem a megoldás. Ez része a kultúrának. És Albánia 92 óta tagja az iszlám konferenciának, az iszlám konferencia szervezetének, az IOC-nek, és azt mondták, hogy az emberi jogok, a gyermekjogok, az a sárja ezeket a jogokat korlátozhatja. Hát ez nagy probléma a, az iszlám országokban, és hát Albánia mindenek előtt iszlám ország, és tagja az IOC-nak azt gondolom, hogy hát ez aztán olyasmi, amire abszolút nincs szükségünk Európában, nem is akarjuk, hogy egy potenciális uniós tagállam tagja legyen az iszlám konferencia szervezetének, iszlám konferenciák szervezetének. Hát ezt pontosabban meg kellene nézni, tisztelt raportőr úr. Ez egy államközi szervezet, hát és a sáriát ö, hangsúlyozzák. Nézze meg ezt közelebbről. Ez egyszerűen nem illik bele a, a tagságról alkotott képbe. Köszönöm. Románként én azt, én elnök vagyok, úgyhogy én most ezt nem kommentálom. Szalav kollega, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Minél idősebb leszek, annál inkább megpróbálok egyensúlyt teremteni a realista hozzáállás és a kímélet között. A jelentések, amelyeket készítünk azokról az országokról, akik csatlakozni akarnak az Európai Unióhoz, fontos, hogy megértsük őket. Minden országnak, minden individuumnak helyet kell adni a nap alatt, és esélyt kell adni, adni, adnunk számukra de realistáknak kell maradnunk. 33%-os a munkanélküliség Albániában, nagyon gyenge lábakon áll a gazdaság. Egy olyan ország, országról van szó, amely nem rendelkezik speciális gazdasági modellel. Látnunk kell azonban azt is, hogy Albánia balkáni térségbeli ország. Elnök úr, ön román, tehát ön nagyon jól tudja, hogy a balkáni térség országai, Dél-Európa legszegényebb országai. Ön Romániából érkezett, és Románia Európa éléskamrája volt, illetve gabonatára. Görögország a balkáni térség egyik legfejlettebb országa volt, az egyetlen olyan országa volt, amely 1964-től eh, kezdve parlamenten rendelkezett. De a 90-es években eh, lett csak parlamentje a többi balkáni országnak, tehát nagyon fontos, hogy eh, segítsük ezeket az embereket, ők nagyon sok mindent át kellett, hogy éljenek, és Albániára ugyanez igaz. Nagyon kemény volt a rezsim, talán az egyik legkeményebb Éppen ezért esélyt kell adnunk a számukra, esélyt kell teremteni az emberek számára, hogy élvezhessék ugyanazt a gazdagságot, ugyanazokat a javakat, amelyeket mi élvezhetünk a világ többi részén. Meg kell eh, értenünk azt a szerepet, amelyet Görögország játszott. Az Albániáról készült jelentés egy olyan anyag, amelyről mindannyian el kell gondolkoznunk, és Görögország szerepéről is nyugat bástyája volt ebben a térségben. Görögország támogatta a demokráciát, és nagyon sokat investált Albániába. Görögország nagyon sok nehézségkel küzdik jelenleg, válsághelyzetben van az ország, és nem kapja meg azt az európai segítséget, amelyre szüksége lenne. Elnök úr, az ön mosolya azt mutatja, hogy ön egyetért velem, de fontos, hogy a kollégák is megértsék azt a szerepet, amelyet Görögország betöltött a térségben. Igen, én látom a tanulságot, mondja az elnök, most pedig Hadzsi Gergőjú úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, Azt gondolom, hogy azzal kell kezdenünk, hogy kollégánknak gratuláljunk. Nem azért mondom mindezt, mert hogy a vitát ezzel szoktuk kezdeni. Általában gratulálunk a jelentéstevőnek. Azért szeretnék neki gratulálni, mert úgy érzem, hogy ez az anyag, ami előttünk van, egy elemzés, egy olyan elemzés, amelyet egy térségbeli kolléga készített, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Huntis úr ismeri a témát, járt Albániában, sok emberrel találkozott, és jelentésében mindezeket az információkat felhasználta. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ismerni ezeknek az országoknak a történelmét és a földrajzát. Hallottam már a kollégáktól azt, hogy az albán demokrácia fejlődésen ment keresztül. Ez így is van, de elmondhatjuk-e azt, hogy, ha, hogy minden rendben van az országgal, hogy ha az ellenzék bolykottálja a parlamenti munkát, és nem jelenik meg az üléseken? Azt gondolom, hogy biztosítanunk kell azt, hogy a megfelelő dimenziót látunk, és a problémát meg, problémát megfelelő dimenzióba helyezzük. Úgy érzem, hogy Huntis úr megpróbál realista maradni, nem szabad elragadtatni magunkat, hiszen ez még a visszájára fordulhat. Huntis úr azt mondta, hogy eh, ne tegyünk olyan nyilatkozatokat, amelyek eh, több politikai konfliktust és több politikai feszültséget eredményezhetnek. Akik ismerik Albániát és a térség országait, illetve a tőlük délre és északra fekvő országokat, azt is tudják, hogy azok a nyilatkozatok, amelyeket a nyugati demokrációk tesznek, olyan emberektől származnak, akik rossz úton járnak. Ezeket rosszul használják fel, illetve visszaélnek velük, és kihasználják ezeket a nyilatkozatokat. A folyamat végén pedig visszajárosülnek el ez, ezek a nyilatkozatok. Ez nem a cél. A nukleáris energiával kapcsolatban is szeretnék néhány szót szólni. Eletért, egyetértek zöld pártbeli kollégámmal és Hunti úrral is. Az atomenergia nem megújuló energiaforrás. Az atomenergia nagyon sok veszélyt rejteget az emberiség számára. Én kizárólag a békés felhasználású atomenergiára gondolok. Senki nem kételkedik abban, hogy a nem békés célokra felhasznált atomenergia igenis veszélyes. De az atomenergia így is veszélyes lehet, és Európában például kell mutatnia, csökkentenie kell az atomenergiát. Nem gondolom, hogy az atomenergiát meg kell kétszerezni, és azt sem gondolom, hogy megújuló energiaforrásnak nevezhetjük. Nagyon sok kolléga erőteljes nézeteket fogalmazott meg, és nem értett egyet ezzel az elképzeléssel. Nekik azt szeretném elmondani, hogy vissza fog még ez sülni. Pierre Mirel úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Huntis úrnak a nagyon jó jelentésért. Mi egyetértünk az ő elképzeléseivel, ami az albán helyzetet illeti, a jelenlegi politikai zsákutca akadályoztató tényező nagyon sok reformnak szabja gátját, szab, nagyon sok reformnak szabgáltat, és az európai integrációt is akadályoztatja. Az egyik kulcsfontosságú elem a kopenhágai politikai kritériumok teljesítésében az, az, hogy a demokratikus intézményeknek, a működőképeseknek, hatékonyaknak kell lenniük. Természetesen ezt nem lehet kilenc hónap alatt megoldani, és a parlament eh, nem működik jelenleg Albániában. Mindezekre a tényezőkre eh, tekintettel kell lenni, amikor a Albánia tagfelvételi kérelmével kapcsolatban jelentést készítünk az országról. Ezt az üzenetet eljuttattuk Albánia fő eh, vezetőihez, vagy főpolitikai vezetőihez. Füle biztos úr márciusban intézett levelet hozzájuk, és csak akkor léphet Albánia csatlakozás útjára, ha létezik egy konszenzus, egy politikai konszenzus a kulcs célokat illetően, a döntéseket illetően, amiket meg kell hozni. Ezek nagyon fontosak az integrációs folyamat szempontjából, hiszen ezek nélkül az ország nem tud fejlődni, és egyre több nehézség mutatkozik meg. Egyértelmű üzenetet küldtünk tehát Albániának, a demokratikus vitára a parlamentben kell sort keríteni, és nem az utcákon. Ez egyértelmű, takasszonyal egyet tudunk ebben érteni. A második megjegyzés 9 hónap után, miután a parlament 9 hónapja már működésképtelen, mind az ellenzéknek, mind a többségnek minden erőfeszítést meg kell tenniük, annak érdekében, hogy megoldást találjanak, és konstruktív politikai párbeszédet kezdeményezzenek. Úgy gondoljuk, hogy a megoldás megtalálását azzal segíthetjük, hogyha olyan elveket rögzítünk, amelyek tiszteletben tartják az alkotmányt, és a, az átláthatóság egy további rendkívül fontos aspektus. A legutóbbi választások után az Evesz készített egy jelentést, amelyben jelezte, hogy még mindig vannak hiányosságok, de nagyon fontos ezekkel foglalkozni az elkövetkezendő hónapokban, és ami a jövő évi helyhatósági választásokat illeti, ezek előterében is rendkívül fontosak az elmondottak. Az ország jelentős előrelépést tett a vízummentesség bevezetésében, és eleget tett a kritériumoknak. Van azonban még néhány korlátozott számú megválaszolatlan kérdés. A Libe szakbizottsággal tegnap, illetve nekik tegnap elküldtük az értékelésünket, és a hétfői tanácsülésnek is a bizottsági javaslatot az elkövetkezendő hetekben el fogjuk készíteni. Egy nagyon fontos ügy, amelyet Huntis úr is hangsúlyoz jelentésében, az az igazságszolgáltatás helyzete, illetve a reformok megvalósításának szükségessége. Ez is egy tanulság korábbi csatlakozásokból, hiszen kulcsfontosságú szektorról van szó. Bármelyország esetében nagyon fontos, hogy a cégek, a magánemberek fordulhassanak a megfelelő igazságszolgáltatási hatóságokhoz, intézményekhez és képviselhessék eh, ügyeiket. Tehát Albánia esetében ez rendkívül fontos és a korrupció elleni küzdelem és a szervezett bűnözés elleni küzdelem ugyanígy fontosak. Sokat várunk a vízummentességi rendszertől is, és várjuk az elfogadott törvények megvalósítását. Tehát a valós eredmények felvázolását, kézzelfogható eredményeket várunk a reformokat követően. Ami a, a közadminisztráció reformját, illetve közigazgatás reformját, erre a jelentés szintén kitér, és ez nagyon fontos Albánia modernizálása szempontjából, de az európai csatlakozás útján való továbblépés ugyanígy. A média függetlensége, itt szintén vannak még feladatok. Elítéltük az újságírók elleni támadásokat, de még mindig vannak feladatok és ami a szakszervezeteket illeti, itt is rengeteg tennivaló van még. Ezek egyelőre nem azt a szerepet töltik be, amelyet be kéne tölteniük. Az egyik kulcsfontosságú ügy, amelynek negatív hatása volt a tulajdon államosítására vonatkozó jogszabály, ez alkotmány ellenesnek bizonyult, és Figyelemmel fogjuk követni, hogy mi történik ezen a területen, ami a gyermekek és nők jogait illeti. Itt eh, jó volt az előrelépés, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, de még több mindent kell megtenni a, a családon belüli erőszak eh, elleni küzdelemben és a nők és a gyermekkereskedelem megakadályozásában, illetve a nők szexuális kizsákmányolás elleni küzdelemben. A diszkrimináció elleni jogszabály rendkívül fontos előrelépés, ezt a vízumliberalizáció keretében sikerült elfogadni, a kisebbségek jogait is megemlíteném, itt pedig ennek a jogalkotásnak a teljes mértékű átültetése a gyakorlatba rendkívül fontos. A struktúrás reformokat kap, reformokkal kapcsolatban nem értünk egyet a jelentéstevővel, természetesen szükség van a struktúrális reformokra, de a szürke gazdaság aránya Albániában jelentős. A növekedési ráták a válság ellenére nagyon meggyőzőek az elkövetkezendő évekre nézve, és én örülnék annak, illetve kívánom azt, hogy a tagországok közül néhányan ugyanilyen eredményeket mutassanak fel. Rucsák úrral egyetértettünk, és szintén elismerjük azt a pozitív szerepet, amelyet Albánia, azt a konstruktív szerepet, amelyet Albánia a térségben betölt. És itt abba is hagyom a mondandómat, elnök úr, ezeket a pontokat szerettük volna felvetni. Köszönöm szépen. Mirál úr, Huntis úr, parancsoljon. Ευχαριστώ Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék minden kollégámnak köszönetet mondani, akik hozzászóltak, akik elolvasták egyáltalán az anyagot, és észrevételeket tettek. Nagyon hasznos dolgokat hallottam. bizonyos észrevételek frissebb információt tartalmaznak, mint amikre én alapoztam a munkámat. Vannak olyan dolgok, amiket nem, amikről nem volt tudomásom, mikor elkészítettem a jelentést. Aztán azóta beadták a kérdőívet, elkészítették a szomszédsági politika területén is voltak újdonságok, például a vízummentesség a szomszédos országoknak, úgyhogy megköszönöm ezeket az észrevételeket. általánosságban arról, hogy pozitívabb-e ez a jelentés, mint az előzőek. Természetesen nagyon fontos az, hogy ösztönözzük az albán lakosságot, az albán társadalmat, hogy a, és hogyha, hogyha ezt meg tudom tenni, akkor természetesen meg is teszem a jelentésen keresztül. A jelentésnek azonban rövidnek kellett lennie. jelentésem alapján, illetve a másoktól kapott segítség alapján azt hiszem, igenis világosan fogalmaztam a problémákkal kapcsolatban. Nem az a lényeg, hogy álcázzuk a problémákat, kikozmetikázzuk ezeket, nem. Világosan el kell mondani az alba hatóságoknak, hogy komoly gondjaik vannak, meg kell ezeket oldani, és politikai padhelyzetből is ki kell kerülni, meg kell találni, föl emelkedni a, a helyzet magasságához. Véleményem szerint ez egy eléggé objektív jelentés. Azonban azt is meg kell vizsgálni, hogy az, ahogy az Albániával szomszédos országokat hogyan segítheti a Európai Unió. Ott van például a gyermekek anyagkönyvesztetésének kérdése. Bizonyos gyerekek kórházban születnek, mások nem, de egyik kategóriából sem mindegyiket anyakönyvesztették. Vannak olyan albán gyerekek, akik más országokban születnek, külföldön. Ezeknek a külföldi országoknak is segíteni kell. Születnek például hazámban és Görögországban is albán gyerekek, úgyhogy nekünk is segítenünk kell. Az anyakönyvezés nagyon komoly gond. meghallgattuk a két legfőbb párt véleményét. Szerintem egyébként nagy részben az ő hibájuk, hogy padhelyzet alakult ki, és hogy ilyen helyzetben találta magát az ország az elmúlt években, vagy évtizedekben ez a két párt váltogatta egymást a hatalmon. Úgy tűnik, hogy igenis vannak gondok a, politikai, a választási rendszerrel, és ezt nem csak abból szűröm le, amit a két nagy párt mond. Felelősen kell fogalmaznunk. Nem a társ vagy testvérpártunkat kell támogatni. Nem mondhatjuk azt, hogy Berisának van igaza, vagy az ellenzéki pártvezetőjének. Le kell, el kell mondani világosan, hogy a parlament jelenleg nem dolgozik, ezt meg kell változtatni, az alkotmányt be kell tartani, de azt nem írhatjuk elő az albánoknak, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet, csak azt mondhatjuk ki, hogy ez is ez a gond. Ami a gazdasági részeket illeti, itt valóban ki kell javítanom a megfogalmazást. Lehet, hogy nem írom vele, vagy veszem vele a jelentésbe, de vannak ö, fenntartásaim Albánia gazdaságával kapcsolatban. Voltak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy Albánia más országokhoz hasonlóan relatíve magas gazdasági növekedést mutatott, ott már például Görögország. Görögország Görögország borzasztó helyzetben van jelenleg, de hogyha megnézzük a két évvel ezelőtti adatokat, akkor ö, megállapíthatjuk, hogy akkor Görögországnak volt a legnagyobb gazdasági növekedés. Ez, ez leginkább csak képzelt gazdasági növekedés volt, nem valós. Lehet, hogy valóban kicsit kritikusan, keményen fogalmaztam, kicsit majd finomítanom kell itt a megfogalmazást. Úgy érzem azonban, hogy az albán gazdaság megszenvedi azt, hogyha nem lépnek fel kellően. Véleményem szerint az is elképzelhető, bár az ellenkezőjét remélem, hogy a válság előbb-utóbb hatással lesz az albán gazdaságra is. Nézzük az energiát. Albánia jelenleg foglalkozik az energia biztonság, energiállátás biztonságának kérdésére, illetve a, pen, a megújuló energiaforrásokkal. Ennek mindenképpen prioritásnak kell lenni. Atomenergia. Ahogy említettem, én is a Balkánról származom, és a balkáni régió sokat szenvedett a múltban, még mindig nyitott, nyitott sebek, begyógyulatlan sebek vannak arra felé. Szerintem nem javítaná a helyzetet a Balkánon, hogyha a görög határ mellé atom, reaktort atom energiát telepítenének. Atommentes Balkán néven létrejött egy mozgalom, talán ez sikeres lehet. Még egyszer elmondanám tehát, hogy oda kéne figyelni jobban erre az energetikai kérdéskörre. Ennyit szeretem volna mondani, elnök úr, és megpróbálom az észrevételeket, illetve a később megkapott módosításokat bevenni az anyagba, és természetesen tartom a kapcsolatot az árnyék jelentéstevőkkel. Elnök, most tárgyaltuk ezt először, május 5-én déli kell benyújtani a módosításokat. Köszönöm szépen, mindenkinek megköszönöm. És most rátérünk a következő napi rendi pontra, ez zárt ülés lesz, úgyhogy kérem mindazokat, bizottságbeli és tanácsbeli barátainkat is, hogy a majd az utolsó napi rendi pontra jöjjenek vissza, ugyanis a szabályok szerint nekünk most zárt ülést kell tartanunk, és ezt írja elő az eljárási szabályzat.